Right. Jean-Paul, are you... Right. No, uh, that, that, that's all right. Um, we've had... Rendben van. Hét és fél percünk volt arra, hogy kivárjuk az akadémiai negyed órának egy tört részét, valamennyiben itt vagyunk, és rövidítettük a napi rendet ma délelőtt, mivel mivel néhány dolgot elhalasztunk, tehát például a meghatározott jogi formai társaság éves beszámolója a mikrotársaságok tekintetében című pontunk, az kikerül, nem ellenzi senki akkor jóval kell hagynunk a szeptember másodiki ülési jegyzőkönyvét. Nem látok ellenvetést, akkor elfogadottnak tekintem. Uh, as usual, as will be normal now, we are being web stream. Szeretném bejelenteni, hogy kimegy az internetre az ülés. Üdvözlöm Márta és Fészen az EFT frakcióból Reszti Rossi helyett jöttek. A 2010-es Econ naptárt mindenki megtalálja a dossziéjában. Ezt a múlt heti szakbizottsági ülésen fogadtuk el. Ahogy a múlt heti ülésen javasoltuk, emlékeztetem a tagokat arra, hogy rendkívüli ülése van Strasbourgban a bizottságunknak október 19-én hétfőn, és pedig 21 eh, órakor a részleteket megfelelő időben közzé tesszük. Ez lehetővé teszi azt, hogy eh, tolmácsolás is legyen, és hogy ne csak angolul dolgozzunk. Ez pedig eh, lehetővé teszi azt, hogy a autóipar csoportos kivételeiről beszéljünk. Most pedig szeretnék áttérni a következő pontra, ez pedig uh, Bullman úr jelentése, a közös hozzáadott érték adó áfa rendszerről. Szeretném átadni Bullman úrnak a jelentést a szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy konzultációról van szó, viszont erre már sor is került egyben a jelentésünkben, amelyet egyhangulag fogadtunk el július 8-án, még 2008-ban, hozzáti kolléga készítette ezt. Ebben a jelentésben azt a kérdést vizsgálják, hogy gáz, földgáz, hő, illetve áramszolgáltatók esetében mi a helyzet az áfával, közös vállalatok áfa, áfa adós, adóztatásáról is szó van, ez úgy nem nagy problémás, viszont az adó levonás, az áfa levonás kérdése is szóba kerül, ingatlanok méghozzá telkek esetében. Itt egy tanácsi döntésről van szó, amely lényegesen kibővíti a hatályt, és ez azt is jelenti, hogy nem járul hozzá az adóharmonizációhoz, hanem egy patchwork tesz lehetővé, aki eltérő gyakorlatokat akar alkalmazni, az erre lehetőséget is kap, és ez azt is jelenti, a tanács és a bizottság kért bennünket, mivel ez egy széles körű változtatás, mi is vizsgáljuk meg újra ezt az egészet. A tanács javaslatát tekintve én ezt túl messze menőnek, széleskörűnek tartom. Nyilvánvaló, hogy az áfa levonás esetében túl sok tárgy kerülhet ebbe a témakörbe, az ingatlanoknál nem világos a javaslat, nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a az egységes belső piacra, a következő javaslatokat tenném. Először is a hatály kibővítését tekintve azt mondanám, hogy ingóságokra való kitekint, kiterjesztést kezeljük óvatosan. Szeretnénk megnézni, hogy mi ez a közös definíciós keret, hogy a nemzeti önkénynek ne adjunk túlták teret és mielőtt a hatály kibővítésére sor kerülne, kiterjesztésére sor kerülne, meg kéne vizsgálni azt is, hogy milyen hatások keletkeznek az egységes belső piacra nézve, tehát egy előzetes becslést kéne készíteni a keretre vonatkozóan, mert mi azt nem akarjuk, hogy tovább sérüljön a belső piac egy adott kiterjesztés után, illetőleg a hatályt, az alkalmazást tekintve meg kell nézni, hogy hol van korrekciós lehetőség, vagyis magasabbra értékeljünk egy ingatlant egy adott időn belül, ezzel ne lehessen visszaélni, ezt ne lehessen önkényesen alkalmazni. Tehát röviden összefoglalom, a javaslatunk tulajdonképpen az, hogy a régi tiszta gondolathoz, alapvető gondolathoz menjünk vissza, amit előterjesztett a bizottság. Ezzel világosabbá tesszük, a belső piac szempontjából alkalmazhatóbbá tesszük, és hát nem kell annyit az Európai Bírósághoz fordulni, és az ítéleteit kivárni mindig. Tehát kérem a tagok kommentárjait ebben a témában. Köszönöm szépen. Hát jelenleg nincs felszólalási kérelem. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevő itt van-e, vagy valaki kíván-e felszólalni. A bizottság részéről van egy kérelem. A bizottság szeretne állást foglalni. Talán akkor most a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Right, Mr. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen elnök asszony. Ezután a magyarázatok után, hát mindössze annyit mondanék, hogy szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, egyszerűen, röviden mondva azt lehet elmondani, hogy utalunk a technikai jellegű irányelvre. Ugye eredetileg itt egy technikai jellegű irányelvről volt szó, és a tagállamoknak alkalmazniuk kell a adókönnyítéseket a bíróság ítéletének megfelelően. Ahogy a jelentéstevő elmagyarázta, az, hogy a tanács ki szeretné szélesíteni az új jogszabályokat, az arra szolgálna, hogy minden típusú termékre egységes adórendszert alkalmazna. A parlamenttel való konzultáció nagyon is jogos, számos esetben került sor már ilyen konzultációra. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, és elmondanám, hogy nagyra értékeljük a jelentését. Hogyha megengedik, akkor szeretnék egy elemre egy elemre szeretném felhívni a figyelmet, és szeretném elmagyarázni, hogy mi is a mi álláspontunk, egy kicsit talán részletesebben a tízes preambulum bekezdésről van szó. A mi elemzésünk szerint itt arról van szó, hogy a bizottságtól sokkal több politikai cselekedetet, tettet várnak, és a bizottság szerint arról lenne szó, hogy talán lennének bizonyos dolgok, amelyeket nem kellene bevenni az irányelv tízes preambulum bekezdésébe. Mi nem vagyunk jelenleg most és itt abban a ö, helyzetben, hogy akár negatív, akár pozitív véleménnyel éljünk, és hogy elkötelezzük magunkat a további jövőbeni ö, tettek, cselekedetek mellett. Még egyszer meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és a szakbizottság tagjainak a munkát, és hogyha vannak kérdéseik, természetesen rendelkezésre állok. Köszönöm szépen! Most pedig a jelentéstevőhöz fordulok. Ez a szakbizottság a múltban mindig is azzal foglalkozott sokat, hogy megfelelő módon alkalmazzák a különböző jogszabályokat az EU szintjén, itt nem csak a közös adó rendszerről van szó, vagy a héjá, közös héjáról van szó, hanem a vállalkozási adókkal kapcsolatosan ugyanez volt. A, tehát megadnám a szót Bullman úrnak. Köszönöm a bizottság kommentárját még bilaterálisan megvitatjuk ezt a kollégákkal is, ha szükség van rá. Egy szót szeretnék még elmondani itt most. Természetesen az új ciklus elején látjuk, hogy nagy a nyomás, hogy dolgozzunk, és ez a kiváló szolgálatok nélkül nem ment volna, hogy ilyen gyorsan haladjunk. Nagyon jó minőségi munkát végeztek, és szolgálmasan köszönöm nekik még egyszer az itteni szolgálatoknak. Köszönöm szépen. Nagyon furcsa, hogy, hogy folytatni kell ezt a munkát, nagyon gyorsak vagyunk, de mindenki nagyra értékelte ezt a jelentést. Most áttérünk a következő jelentésre. Ez a két... Nem, elnézést kérek, mondja az elnök asszony, szeretném elmondani még azt, hogy Október 14-e 12 óra a módosítások benyújtásának határideje, és november 9-én lesz a, a, a, a az újra vitatás, és 10-én, november 10-én lesz a szavazás, valamint a decemberi penális ülésre kerül ez a jelentés. Remélem, hogy ezzel elégedett az előadó. Most a hetedik eh, napirendi pontra eh, térünk át, az LKB 2008-as évi jelentéséről van szó. Az előadó eh, Sikluna úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy itt a határidőkről kell beszélni. Nagyon szorosak a határidők. Október 20-áig az első tervezetet be kell fejezni megvan az a lehetőség, hogy esetleg 23-a legyen ez a dátum, de mindenképpen szoros az idő. Április körül kezdődött ez az egész folyamat, ugye a választások előtt. Most ez a helyzet nem halogathatjuk tovább, egy következő jelentés ugye nyilvánosságra hoznak majd jövőre. Az Európai Központi Bankkal, a titkársággal számos találkozónk volt, tárgyaltunk, volt egy téma, nevezetesen, ugye, ugye itt ez a 2008-as évi jelentés. Azért 2008. decemberre óta nagyon sok minden történt. És én beveszem ebbe a különböző ötleteket, gondolatokat, amelyeket az év során hallottam. Természetesen valószínű, hogy még lesznek új témák is, amelyeket a 2009-es jelentésbe kell majd bevenni. Úgy gondolom, hogy az előadónak, a jelentéstevőnek is van ugye joga módosító indítványokat beterjeszteni. Én mindenképpen tartom magam a határidőkhöz, és hogyha utána kapok még indítványokat, akkor ezeket, mint módosítókat veszem be majd a jelentésbe. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Balc úr szeretne szólni, ugye? Nem? Also ich wollte auch... Uh... Tulajdonképpen arra akartam utalni, hogy szűkek ezek a határidők valóban. Jó, hát persze a választások miatt nem sok minden marad, Hát októberben valahogy ezt meg kell oldani. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, az éves jelentés örömre ad okot. Minden esetre a globális gazdasági és pénzügyi válság hatásait már megnézhetjük, ha a mérleget vizsgáljuk. 1,4 milliárdról van szó a tartalékokban, ezt láthatjuk, és nagyon kíváncsi vagyok a következő három hétre, mi történik a viták, a tárgyalások során, a jelentés tevőre is kíváncsi vagyok. Köszönöm. Nem láttam további jelentkezőt, nem tudom, a árnyék előadók. Rendben? Akkor én is egyetértek abban, hogy be kell tartanunk ezt a kegyetlen napirendet. Különben a március 25-i plenárisig nem tudunk ezzel a dologgal tovább lépni. És az is egy kicsit kellemetlen, hogy eh, a következő jelentés előtt elkezdjük már a vitát, de az előadó ezt javasolta, és megragadhatjuk a lehetőséget, hogy jó anyagot állítsunk össze. Itt a november 9-i időpontot említeném, ez az előadás tervezett megvitatása, és utána november 13-a lenne a módosító határideje, és így több időnk lenne hiszen eh, január 11-ig gondolkozhatnánk a módosítókon, és eh, január 27-én itt szavaznánk, és utána a március 23-i plenárison eh, szavaznánk. Köszönöm szépen! Most pedig a 8-as pontra térünk át. Ez az alternatív befektetési alapok kezeléséről. Szóval van egy munkadokumentumunk az, előadá, az előadó részéről, és átadom Jean-Paul Gozesnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Második alkalommal tárgyalunk erről a témáról ugye itt az alternatív befektetési alap kezelőkről van szó, megkapták a munkadokumentumot, a dossziójukban találhatják ezt, megpróbáltunk, hát ha nem is megoldásokat, de néhány javaslatot tenni. Én nem szeretném most a munkadokumentumot részletesen ismertetni, ezt mindenki elolvashatta, és természetesen szeretném hallani az önök állásfoglalását, véleményét, gondolatait E, javaslattal kapcsolatosan, e irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatosan már most előre köszönöm az önök megjegyzéseit. Um, köszönöm. Klint úr. Köszönöm, elnök asszony. Milyen már egy kicsit tovább haladtunk. az a reakciók első körének megvitatása után, de természetesen még nem értünk a vita végére, hiszen még nincs meg az előadó jelentése. De szeretném megállapítani most is, hogy értjük azt, hogy a vállalatok vagy az érdekképviseletek keresik a párbeszédet, de el kell mondani, hogy igazából egy kicsit kiütve érzem magam attól a kívánságtól, vagy hogy olyan sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy ilyen rövid időn belül ilyen sok beszélgetést le, folytassunk le. Tehát London és Brüsszel között úgy tűnik, hogy igen erős a forgalom. Hát szinte túl erős. Úgy gondolom, hogy valamikor azért ennek véget kell vetni. Mi vagyunk azok, akiknek fel kell dolgozni a dolgot, és nem használ semmit, hogyha agyon csapnak minket, főleg hogyha ugyanazon ágazat képviselői mindig ugyanazt mesélik. Tehát amennyiben itt a hedgefondokról beszélünk, a befektetési alapról, tehát igazából a befektetés alap nem is a legjelentősebb tétel ebben a tekintetben. A befektetési alapok igazából az összes ilyen alapoknak az egy hetedét teszik ki és a intézményi vagy az úgynevezett különleges alapok 45%-os arányjal rendelkeznek. És igazából az ingatlan alapok ugyanakkor a nagyságrendet képviselnek, mint a befektetési alapok. Tehát itt ez egy alul reprezentált tétel. És szerintem egy picit hanguljuk össze politikáinkat, hogy ne csupán ezekkel az alternatív befektetési alapokkal foglalkozzunk. A másik témáról már korábban is szóltunk. Tényleg az a helyzet, hogy nem teljesen problémamentes az ügy, hogy megpróbáljuk ezt a megközelítést alkalmazni, de mégiscsak azért valami észszerű dokumentumot kellene ebből létrehoznunk, Szerintem nagyon sok változásra van szükség. A dokumentum jelenlegi formájában jogalkodási javaslatként nem alkalmas módosítások nélkül. Nagyon sok változtatást kell kieszközölni, hogy a gyakorlatban is alkalmazható legyen. Úgy gondolom, hogy megoldható, és jó lenne, hogyha az egész dolgot visszaküldenénk a bizottsághoz, hogy kezdje előről a munkát. Mégis az a véleményem, hogy lehet a dologgal kezdeni valamit. Ami a értékeket illeti, szerintem itt ne beszéljünk 500 millióról, 100 millióról, hiszen ez nehézségeket jelent. Inkább az arányosság elvét próbáljuk alkalmazni. A legnehezebb a harmadik országok problematikája, és végezetül ezt vázolnám, hiszen ez eléggé lényeges probléma. Úgy tűnik, hogy jogalkotóként is garantálnunk kell, hogy az irányelv, ha már egyszer megszavazásra kerül, tényleg tökéletesen összhangban áll az összes meglévő irányelvvel. Itt is arról van szó, hogy olyan irányelv legyen, amely nem áll ellentétben a mifit vagy az átláthatósági irányelvvel. Tehát az irányelvnek az összes többi irányelvhez illeszkednie kell, hogy ne legyen kettős szabályzás, vagy ne legyen ellentmondásos szabályzás. Itt az egyik irányelvnek a másikra kell építkezni, és pedig ellentmondás nélkül. Ami fontosnak tűnik számomra az, hogy ami a múltban itt jónak bizonyult, azt nem kell hatán kívül helyezni ebben az irányelvben. Ez pedig azt jelenti, hogy számos tagállamban nagyon jó a magánbefektetések szabályzása. Ezeket nem kell hatályon kívül helyeznünk az új IFM irányelvet úgy kell alkalmaznunk, hogy a tagállami jó szabályzások megmaradhassanak, hiszen az egyik tud a másikkal együtt élni. És főleg a harmadik országok számára lesz ez könnyebbség. Amennyiben meghagyjuk a meglévő jó szabályokat. Most pedig áttérek a harmadik országokra. Véleményem szerint Célunk az kell, hogy legyen, hogy megoldást találjunk, amely egyrészt lehetővé teszi, mint a Jusicnál is, hogy az alternatív befektetési alapok esetében valamilyen minőségi minősítést hozzunk létre. Ez nem jelenteti azt, hogy európai erődöt építünk, tehát hogy a harmadik országok nem jöhetnek be, vagy pedig Európából börtön csinálunk, hogy innen aztán kifele nem megy semmi. Nem ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy Európa nyitott maradjon. A következőképpen képzelem ezt el. Létrehozunk egy dokumentumot az európai menedzserek és az európai befektetési, alternatív befektetési alapok számára. A nemzeti üzleti szabályokat meghagyjuk, és pedig úgy, hogy bárki a nemzeti és az európai alapokon eladhat alternatív befektetési alapokat, és pedig nem csak Európában, hanem az európaiak is az egész világon, ezen az alapon. A nagy kérdés, amely tisztázandó pedig az, hogy mit teszünk azokkal az alapkezelő menedzserekkel, akik Európában laknak, a szabály alá esnek, de olyan alapokat árulnak, amelyek Európán kívül vannak, mint a Kajmán-szigeteken, Brazíliában, az Egyesült Államokra. Ez a kritikus kérdés. Itt kettő lehetőséget látok vagy azt mondjuk, hogy nem kapják meg ezt a, engedélyt, vagy útlevelet, vagy ha megkapják, akkor garantálniuk kell, hogy az offshore alap megfelelő ekvivalenciát tud felmutatni. Tudjuk, hogy ilyen ekvivalencia szabályt létrehozni nem megfelelő. Ez még én nyitott kérdés számomra is, várom a javaslataikat is, esetleg az előadó javaslatát, hogy milyen irányba haradunk. De mindenképpen az a véleményem, hogy Európát eh, nem szabad elszigetelnünk. Én három éves eh, átmeneti időszakokat nem ellenzek. Ami pedig a pozitívumokat illeti, azt szeretném, hogy eh, a bizottság javaslatát várjuk meg, és nézzük meg, hogy a vizsgálatok eredménye mi lesz, és a Jusic számára hogy zárul a banki vizsgálat. Nem lehet az, hogy a befektet, hogy az intézményi befektetők olyan előírásokkal rendelkeznek, amelyek szigorúbbak, mint a magánbefektetők esetében. Tehát ezt a két dolgot ki kell egyenlíteni. A bizottság javaslata az, hogy nem csak az alternatív befektetési alapmenedzsereknek adunk ki egy ilyen igazolást, útlevelet, hanem a letétkezelőknek is. De el kell gondolkozunk azon, hogy a Jusicra ennek milyen kihatása van. A Jusic esetében elgondolkoztunk azon, hogy ennek milyen kihatása lehet. Tehát volt egy management passzus, az is elég nehéz volt, de nem volt meg eh, a lehetőségünk, hogy lássuk a kockázatokat. Madoff óta látjuk a kockázatokat. És látjuk azokat, amelyeket a Jusic is magában rejt. Tehát megfelelő megoldást kell találnunk, amely az alternatív eh, befektetési alapkezelőkre és a Jusicra is tekintettel van. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy Európában szeretnénk létrehozni az új felügyeletet, az új felügyeleti rendszert. Az új irányelv pedig a felügyeletet is figyelembe kell, hogy vegye. Uh, thank you, thank you. Köszönöm szépen, Klinc úr. Körbenézek, hogy itt vannak-e az árnyék jelentéstevők. Kamál úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék elnézést kérni kollégáktól, hogy nem voltam itt az ülés elején, de egyenesen a repülőtérről jövök. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban már nagyon sokan tárgyalunk általában a különböző vállalatokkal, de a saját tojkal is ezekről a témákról. Sok esetben kétségekkel vannak az emberek a jövőt illetően ezen irányelv tervezet kapcsán elmondhatjuk ezt. Ahogy hallottuk Klinz úrtól is, itt ami a harmadik országokat illeti, a harmadik országok számára is meg kell nézni, hogy milyen típusú rendszert szeretnénk. És ezen bizottság előző elnöke is már foglalkozott sokat ezzel a témával. Én találkoztam nemrégiben egy nyugdíj alap elnökével, és ő is elmondta, hogy nagyon sok problémái vannak és azt mondta, hogy e témával kapcsolatosan ugye több ezer nyugdíjas tagja ennek a nyugdíjalapnak, és a jövő őket is nagyon érdekli, de természetesen ez vonatkozik a, a, a többi nyugdíjalapra Európa szerte azt is elmondta ez az elnök, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségei. Aztán ott vannak a fedezeti alapok, a hedge fundsok. Ugye sok azt is el kell mondani, hogy a fedezeti alapok segítik a nyugdíj alapok munkáját, és itt elsősorban, ha a piaci lehetőségeket nézzük de azért ne felejtsük el azt, hogy sok esetben itt időzített bombákról beszélünk. Ugye azt mondják a kutatók, hogy azok, akik ma születnek, azok a gyerekek akár ez száz évig is élhetnek, tehát fontos a nyugdíjalapok rendszerét is megfelelővé tenni, hogy a jövőben biztosíthassák a felnövekvő generációk számára is majd a nyugdíjat. Az emberek ugye általában agodnak a munkahelyeik iránt, a vállalatoknál, nem csak arról van szó, hogy meg kell menteni bizonyos vállalatokat a, a csőtől, hanem ki kell szélesíteni vállalatokat, hogy minél több munka lehetőséget biztosíthassanak. Az elkövetkezendő években Európában ez egy cél, hogy minél több munkahelyet biztosítsunk. Én nagyon sok emberrel találkoztam, ahogy mondtam, találkoztam egy német zöld párti képviselővel is. Ő az alternatív zöld energiákról beszélt nekem, és ő ugye azt mondja, hogy ugye elmegyek a bankba, hitelt szeretnék, akkor ugye itt kockázati tőkéről van szó, általában azt mondják a kormányok, hogy zöld technológiába kell befektetni, de nehézségeik adódnak akkor, amikor hiteleket szeretnének felvenni az emberek. Ugye látjuk, hogy mi volt a gépiparban, az autóiparban. Az emberek tudják azt, hogy nagyon nehéz finanszírozási lehetőségekhez jutni, hitelekhez jutni. Mondjuk, ha valaki például létrehoz egy alapot, és szeretne beruházni az oktatásba, nevelésbe, például Afrikában, ugye nagyon szegények az afrikai gyerekek, de az európai befektetőknek is egyre inkább nehéz a helyzete, hogyha megnézzük az irányelvet. Sokan jönnek tehát hozzám, és kérdezik tőlem, hogy mit csináljanak, hogy hogyan járjanak el. Azt hiszem, hogy elemezni kellene ezt az egész folyamatot. Aztán a Kajman szigetekről is jöttek hozzám, és azt mondták, hogy nem szeretnének többé egy hagyományos karib-tengeri ország maradni, amely csak a rumról, a banánról híres. Szeretnének szolgáltatásokat is nyújtani. A Kaiman szigeteken ugye vannak olyan bankok, ahol szintén ö, nehezen jutnak hitelhez az emberek. Természetesen itt egy átmeneti időszakról van szó, de az ekvivalenciákat mindenképpen biztosítani kellene pénzügyi szolgáltatásokat kell nyújtani annak érdekében, hogy a szegénységet felszámoljuk. Tehát ezt kérik tőlem az emberek általában. Amikor én a doktorátusomra készültem, akkor rendszer elemzéssel foglalkoztam, gazdasági, pénzügyi rendszerek elemzésével. Na most mit is javasol ez az irányelv? Hát azt látom, hogy a letétmény, az Európai Unió letétményeseivel is foglalkozik elég sokat a letétményeseknek mindenképpen biztosítani kell, hogy szerepüket játszhassák. Van, aki azt mondja, hogy ez jó, van, aki azt mondja, hogy nem, itt hat Európai Uniós letétményesről van szó, A korlátlan felelősséget kell biztosítani olyan értelemben, hogy a kockázatvállalás is egy fontos elem ennek a folyamatnak. A szisztematikus kockázatokat figyelembe kell venni. Az átmeneti időszak egy speciális időszak, nagyon óvatosnak kell lennünk. Itt miért három évről beszélünk? Mi, milyen jogokat szeretnénk biztosítani? az emberek számára az alapok segítségével. Vannak hosszú távú alapok, tíz évre szóló alapok. Az irányelv szól az átmeneti időszakról is. Hogyan lehet eljárni a már létező alapok terén? a választókkal való kapcsolatainkban nagyon sokszor előjönnek ezek a kérdések. Köszönöm, köszönöm, Kamál úr. Most az, először az árnyék jelentéstevők következnek. Kambi úr. Oui, bonjour, je... Jó napot kívánok! Hát éppen most érkeztem meg, ugyanis arról volt hogy 11 órakor fogják ezt a témát tárgyalni jó lenne, hogyha ezt betartanák a jövőben, hogyha jó minőségű eszmecserét szeretnének. Öt pontról szeretnék beszélni, amely pontok e- ebben az irányelben fontosak a zöldek számára. Az első a küszöb kérdés. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg ez a küszöb kockázatos, mert kikerüli a az irányelvet. És azt hiszem, hogy a mindenképpen figyelembe kell venni a kockázatokat, a pénzügyi spekulatív alapokat. Arra lenne szükség, hogy az összes alap részét képezze ennek az irányelvnek, mert tudatában vagyunk annak, hogy a hogy külön rendelkezésekre is szükség van a, private equity területén, mert ezen a területen nem ugyanaz a logikai rendszer, mint a hedge fundsoknál, a fedezeti alapoknál. Ami az európai jogalkotót illeti, azt szeretnénk, hogy ezek az alapok egy európai útlevéllel rendelkezzenek és ezt az európai útlevelet ne a nemzeti hatóságok, hanem az európai egy európai hatóság adja ki, mert úgy gondoljuk, hogy valódi a kockázat a konkurencia terén a nemzeti hatóságok között, és ez ez önkényhez vezethet, és lefelé húz, és nem veszi figyelembe a, ezt az irányelvet. Mi tehát azt szeretnénk, hogy ebbe az irányelvbe integrálják a bizottság javaslatát és a vita különböző elemeit, mármint a parlamenti vita elemeit. tehát, hogy ezt az európai útlevelet egy hatóság adja ki. A harmadik fontos elem számunkra pedig az, hogy ma az irányelven nincs semmiféle olyan lehetőség, amely korlátozná, tehát nincs olyan számadat, amely korlátozná a a hedge fundok, tehát a fedezeti alapokkal kapcsolatos problémákat, kivéve a válság helyzeteket, és mindez a bizottság hatáskörébe tartozik. Mi úgy gondoljuk tehát, hogy arra van szükség, hogy egy folyamatos ellenőrzést lehessen biztosítani, ne csak a válsághelyzetben, hanem állandóan, pontosan azért, hogy a válság ne következhessen be számadatokat is szeretnénk ebben az irányelvben, tehát hogy egy három vagy hat hónapra határozzuk meg, de mindenképpen egy ellenőrzési küszöböt kell kialakítani. Azt hiszem, hogy itt a parlamentnek el kell mondani a véleményét. A negyedik pontom, az pedig a fizetséggel kapcsolatos, az irányelv ezzel egyáltalán nem foglalkozik, ezt is be kell venni. Mindenképpen egy minimum számadatot kell figyelembe venni, úgy a G20-ak is beszéltek a bónusz, máluszról, tehát mindenképpen integrálni kell a különböző kockázati elemeket is, amelyek a fedezeti alapokból adódnak. Jelenleg semmi ilyen nincs az irányelven. A G20-ak is vitáztak pedig erről. A, aztán az utolsó fontos kérdéskör a harmadik országok kérdése. Az ekvivalencia elvének alapján a zöldek úgy gondolják, hogy ha az Európai Uniónak megvan valóban a kapacitása arra, hogy hogyan lehet felemelni a harmadik országokat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor korlátozzuk a saját piacainkat a saját magunk által lefektetett szabályok értelmében, és ennek nincs értelme. Ugye ma nagyon sok a kétség azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Bizottságnak megvan a kapacitása arra, hogy ellenálljon a különböző országok által gyakorolt nyomásnak, hogy megfelele a, ugye a más országok jogi, jogi kerete az Európai Uniós kereteknek. Hogyan tud tehát ellenállni a bizottság? Ez egy nyitott kérdés, tudom, hogy a tanácson belül is elég sok a vita erről. Tehát mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ezt az elvet, az ekvivalencia elvét ne csak fenntartsuk, de meg is erősítsük. Annak érdekében, hogy sokkal több objektív elem korlátozza a bizottság értelmezését ezen a területen hogyha nem tudjuk meg, ha ez az irányelv nem tudja megerősíteni az ekvivalencia elvet, akkor bizony az európai piac bezárul, ugye, és az offshore fedezeti alapok átveszik a szerepet. Ugye azt mondtuk, hogy ezeket mindenképpen, ezeket az offshore vállalatokat be kell zárni, és azt látjuk, hogy hogy ha az európai jogalkotás szeretné a kockázatokat ellenőrizni, kontrollálni, akkor igenis bizonyos határokra, korlátokra van szükség, de ez nem ellentétes a WTO jelenlegi jogszabályaival. Köszönöm szépen. Mr. Campbell. Úgy gondolom, hogy válaszolnom kell az időzítés kérdésére. Tehát, hogyha itt a menetrendet korábban elképzeltük, az egy iránymutató jellegű menetrend. És egy dolog nem igazából rendelkezik hosszú határidővel, ez pedig a korábbi két téma esetében az árnyék előadók, akik nem voltak túl aktívak, rövidebb vitáink voltak, de ez kritika most hiszen ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. De folytatni fogom a vitát, ez a vita még folytatódni fog, nélkülem is, és természetesen mindenki hozzájárulhat a dolog minőségének javításához. Udo Bullman a következő felszól. Äh, Köszönöm, tehát a menetrend Göbbels urat is megakadályozt, hogy itt legyen, aki a mi árnyék előadónk, de mindenkit biztosíthatok és megnyugtatnék egyben, hogy a jogalkotásban nem születik első eszmecseres során eredmény, hanem az következő napokban, hetekben fogunk az e- parlamentben dolgozni ezen a témán. Ami az infrakciómat illeti, most szeretnék a börtön képéhez visszanyúlni, amit Klintz kolléga használt, mint metaforát. Nyilván nem börtönről van itt szó, hanem egy egymással összekapcsolódó nemzetközi gazdaságban vagyunk, egy hálózatos nemzetközi gazdaságban, és azt gondolom, hogy két pontban végül is csak-csak sikerül majd egyet érteni. Először is a mentén, amit a G20-ak eldöntöttek, nem lehet olyan kritikus szereplő sehol a világon, akinek nincs megfelelő regisztrációja. Ez legyen egy fix pontja az európai jogalkotásnak itt. Szerintem ez a minőség egyik definíciója számunkra. A rendszerből adódó kockázatokat úgy fogjuk kezelni, hogy ezek nem vezethetnek el oda, hogy hasonló válság alakuljon ki, mint az elmúlt években. Az összes rendszer kockázatot kezelnünk kell, mert ezzel tartozunk azoknak, akik bennünket ide delegáltak ebbe a parlamentbe. Másodszor nem börtönt építünk, hanem minőségi szabályokat alkotunk, sztenderdeket alkotunk a termékekre nézve is egyszerűen teljesülniük kell az itt szereplő elvárásoknak. És azt gondolom, Kamal kolléga is egyetért azzal, hát a jó minőségről beszélt ő is a legjobb gyakorlatokról, az összes többi pedig egy pragmatikus gyakorlat. Nem ideológiákat képviselünk, a két célt akarjuk elérni. A rendszerből adódó kockázatok megakadályozása az egyik, a másik pedig a minőségi sztenderdek kezelése, amelyeket a pénzügyi piacokon érvényesíteni kell. Tehát a következő pontokra következtetek. Továbbra is problémát látok abban, hogy nem az alapok, hanem a menedzserek azok, akiket szabályozni kell a bizottság javaslata alapján. Másodszor túl sok kivételt látok a küszöbértékek definíciója kapcsán, azt gondolom, hogy harmadik államokkal kapcsolatos problémákat meg kell oldanunk. Tehát jó minőségről beszélek, ezt már az előbb elmondtam, a jó minőséghez egy tisztességes, egyenlő esélyeken alapuló szabályrendszerre van szükség, és ezt nem szabad úgy összezavarni, hogy minőségi alapokat hátrányba hozunk oly módon, hogy kisebb külső sztenderdeket hajlandók vagyunk elfogadni, illetőleg a menedzsereknek lehetővé teszünk, hogyha megfelelő útlevélre rendelkeznek, akkor alacsonyabb szintű sztenderdeket is alkalmazunk. Tehát ez a bizonyos útlevél azt jelenti, hogy megfelelő minőség adott, és ezt egyértelműen be is tartják. Éppen ezért a szabályozásnál nagy probléma ez a külső-belső kérdés és ez vonatkozik a negyedik pontomra, az aktív-passzív marketing kérdése, hogyha az embereket nem akarjuk félrevezetni, akkor a passzív marketingről is beszélnünk kell. Tudnilik, az a window dressing nem fordulhat elő, tehát nem szabad olyan ö, szabályokat hozni, amelyek csak kifelé mutatnak jól, de lényeget illetően nem képesek javítani a helyzeten. Éppen ezért ötödik pontként mondom, megfelelő kockázatértékelésre van szükség, az idevágó gyakorlatokra vonatkozik ez az áttétekre, a saját tőkére, a menedzserekre, és utolsó sorban szeret, de nem utolsó sorban, utoljára, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, a tájékoztatási kötelezettség a felügyelő szervekkel szemben, ha ezt nem jól szabályozzuk, akkor gondok lesznek, éppen itt a frakció erre nagy súlyt fog helyezni. Hogyha emögött van side fits all, tehát hogyha mindent ugyanarra akarjuk, minden mindent ugyanúgy akarunk mérni, hogy nem lehet egységesíteni, uniformalizálni a dolgokat, ezzel egyet tudunk érteni alapvetően, tehát megfelelő szabályokra van szükség, és hát ez a mi munkánknak az egyik alapja kell, hogy legyen, de a szabályok betartására, amiket említettem. Köszönöm. Köszönöm. Peter Skinner a következő. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak munkáját, és nagyon keretet adott Jean-Paul. Szerintem tényleg nagyon jó kiegyensúlyozott megközelítésünk van. És most pedig szeretnék betölteni, kitölteni a meglévő foghíjakat. Néhány dolgot azonban szeretnék hangsúlyozni. Tehát például itt a letét értékelés kérdése. Tudjuk, hogy milyen problémák vannak már Európában onshore is, akkor képzeljük el, hogy offshore Európán kívül mennyire nehéz a szabályzás. Ez igazából nem is a befektetési alapok kérdése, hanem ez egy sokkal általánosabb jellegű. És ez kb. 1,6 milliárd eurót jelent a francia fogyasztók zsebében például. Nemrég az amerikai kongresszus is beszélt a Medoff ügyről, és megpróbált néhány megközelítést alkalmazni, hogy szabályozzák ezt a területet. Fontos az, hogy bemutassuk azt, hogy van néhány konzisztens elképzelésünk. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Európára koncentrálunk, hanem szeretnénk, hogyha további országok is csatlakoznának hozzánk. nem akarjuk azt, hogy Európában is létrejöjjenek néhány tömbök, ahol kelezik, kezelik az alapokat. És ezek mondjuk közel lennének a jogalkotóhoz, tehát sokkal inkább egy nagyobb terítést szeretnénk. Tehát nem néhány blokkot, hanem egy terített kezelés, és ebben egyetértünk Jean-Paul. Vannak még olyan dolgok, amiket például Klinsmann úr is mondott, tehát az insolvencia kettőről is vitáztunk. Tehát nem mondanám azt, hogy az egyik érv jobb, mint a másik, de nem tudtuk az arányosságot megszabni, mert a bizottságnak nem volt megfelelő definíciója. Tehát szerintem a mi feladatunk az, hogy megoldjuk ezt. Tehát igen, erre időt kell szánunk, hiszen hogyha ezt megszabjuk, akkor ennek a további irányelvekre is kihatása lesz. Tehát ne legyünk annyira ostobák, hogy most itt elkezdjünk vitázni az arányosságról. Tehát itt igenis vannak bizonyos mérhető mennyiségi elemek, ami alap, amelyek alapján meg tudjuk határozni, hogy mit jelent az, hogy arányosság. Tehát uh, itt a kockázati tőke. Ez a kockázati tőke cselekvési terv része. Néhányan úgy gondoljuk, illetve csodálkozunk, hogy néhány intézmény, amely ezzel foglalkozik, ne tartozzon a már meglévő bizottság javaslat alá, amely az ő megadóztatásukkal foglalkozik. Szerintem az Európai Unión belül néhányan említették, hogy elképzelhetők lennének. Tehát a bizottság elgondolkozhatna azon, hogy egy meghatározás esetleg nem lenne jó, tehát itt többfajta méretre lehetne koncentrálni, és hogy ne egy javaslatot tegyen. És ez a Lisszaboni szerződés után még aktuálisabb, hogy ne a bizottság legyen az egyetlen motor itt. Nagyon érdekes lesz majd az erről folytatandó vita, és remélem, hogy nem fogunk itt túlságosan köldöknézéssel foglalkozni, illetve a nyelve között elveszni. Tehát itt tényleg egy megfelelő, jó jogszabályra lenne szükség. Köszönöm, Péter. A következő Danuta Jazweska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wprowadzając funkcję... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a letétel kapcsolatos funkciókat illeti. Azt látjuk, hogy sokkal több lesz a korlátozás, mint, mint ami a ucts szeknél létezik. Nem tudom, hogy ez jogos-e, nem tudom, hogy az irányelv lehetőséget nyújt e az alternatív befektetési alapokra, és az értékelésre, ha figyelembe vesszük a, a felügyelés, a felügyelet, az ellenőrzés hatáskörét, akkor meg kellene nézni, hogy mi is történik jelenleg a pénzügyi piacon. És a jelentéstevő ki szeretné szélesíteni bizonyos aspektusokat a lámfalusi folyamatnak megfelelően, Azt hiszem, hogy szélesebb körben kell meghatározni az első szint és a második szint különböző elemeit. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Katrin Stille. Thank you, Emma. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Stylernak ejtik a nevemet. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az előttem felszólalóknak. Azt hiszem, hogy a, ez a munkadokumentum csak egy kezdet. A, a, már az előző ülésen is felvetettem a befektetési vállalatokkal kapcsolatos problémákat, de akkor azt hiszem, hogy nem igazán értették meg, hogy mit is akartam mondani talán a itt be, egyesek úgy értezték, hogy befektetési bankokról van szó. Nem, itt befektetési vállalatokról van szó. Már a 19. században elindult ez a rendszer Skóciában, és ebben az irányelben nagyon fontos témákról van szó. Fontos kompatibilisnek lenni a különböző létező struktúrákkal. Az átláthatóság is fontos a jövőbeli irányelvekben. Az arányosságot is figyelembe kell venni, ahogy ez már elhangzott, de jó lenne, nem kidobni a csecsemőt a fürdővízzel, mert fontos a jó kormányzás biztosítása, fontos a kockázatok csökkentése, jó kormányzásra, jó irányításra van szükség, és a felmerülő kockázatokat mindenképpen meg kell próbálni csökkenteni. A befektetői tröszt vállalatokkal kapcsolatosan szeretnék még néhány dolgot mondani. Itt nem bankokról van szó, ez egy teljesen speciális egység. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Robert, most akarsz szólni, vagy később? Kicsit később. Most, értett, most érkeztem éppen, úgyhogy majd talán később még egy kicsit hallgatom a vitát, és aztán majd elmondom a véleményemet. Azt tehát akkor egy másik árnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót, éppen most érkezett ő is. Tehát, ahogy jeleztem, a rend csak indikatív jellegű. Következő Karl Hegland úr a felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. El kell mondanom, hogy csodálkozom. A tavasz alatt a tavasz során néhányan foglalkoztak ezzel. És beláttuk, hogy a választás után az a dolog miért problémásabb lett. Tehát nem lett jobb, és most pedig az első vita során már egy új összetételű szakbizottság ülésezett. Értem Franciaország szempontját, hogy nagyon gyorsan szeretnék megoldani a szabályzás kérdését, hiszen ez lehetővé tenné az, hogy megkerülhetném az, megkerülhetnénk az olyan problémákat, amelyek előfordultak a pénzügyi világban. De el kell mondani, hogy korábban is dolgoztam a nemzeti törvényhozásban ezzel a dologgal, és nem jó ezeket a dolgokat elsietni. Tudom, hogy milyen károsak voltak az elsietett jogszabályok. Tehát eh, csalódtunk utána, és eh, az EU parlamentnek eh, szerintem sem kellene túl gyorsan foglalkozni ellen. Tehát most megvan egy dokumentum, és erről tárgyalnunk kell. Ahogy itt Kamal kolléga is említette, az anyagban vannak problémák, de szerintem alapvetően jó irányba mutat. Szeretném elmondani, hogy az anyagban meglévő protekcionizmus nagyon ideológiai töltéssel rendelkezik. És Európára ez jellemző volt, legalábbis Európáról gyakran gondolták, hogy túl protekcionista, túl ideológikus, és Európában igazából a protekcionizmus a gazdaság tekintetében úgy tűnik, hogy jó, tehát Európa profitál ebből. Tehát amit itt látunk az az, hogy egy kicsit elsiették a dolgokat. Tehát szerintem egy picit ideológikus, kicsit elsietett, és ki fogja megfizetni ennek az árát? Azt fogja megfizetni az árát, aki befektet, hiszen nem valószínű az, hogy mondjuk a jövendő nyugdíjainkat esetleg afrikai alapokba kell befektetni, de hogyha nem tudunk pontosan, akkor baj van. Az itt leírt dolgokat szerintem azért alaposabban meg kellene gondolni, és csak is úgy lehetne biztonságosabban befektetni. Még el kell mondanom azt is, hogy ez a protekcionizmus azt jelenteni, hogy diverzifikáltabb rendszerre hagyatkoznánk, és kevésbé koncentrált rendszerre. Ezen kívül elmondanám, hogy itt a marketing is korlátozás alá esne. Itt ez nem feltétlenül javítást, jobbulást jelentene, hanem látjuk azt, hogy a pénzpiacok utáni nyugtalanság után az érintettek javulásra várnak, hogy javul a piac helyzete, javul a piacra jutás lehetősége. Itt korlátozásaink vannak, korlátozásokról szólunk, azonban mindenképpen olyan szabályt kell létrehoznunk, amely nem csak korlátoz, hanem meg kell néznünk azt, hogy ki fizeti ennek a költségeit. Hiszen itt az állami, itt a közszféra is befektető. Tehát nagyon sok dolog van itt még, amivel javítani kell ezt az anyagot. Köszönöm, elnök asszony. Győr Jenikő? Én is szeretném megköszönni Gozes úrnak, a raportőrnek ezt a nagyon értékes anyagot. Azt gondolom, hogy kiváló kiindulópont lesz a, a munkához. Én két dologra szeretném felhívni a figyelmet, két olyan hiányosságra, amely szerintem ugye hát nincs benne az anyagban, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy márpedig a tervezet ezzel foglalkozzon. Az egyik, hogy az alapok típusaira a direktva külön részletszabályokat nem fogalmaz meg, hanem azokat egységesen nem UCITS alapként kezeli. Így a versenyfeltételek közösségi szinten alaponként nem kerülnek meghatározásra, ami regulációs arbitráshoz vezet most ez megtélésem szerint nagyon hátrányosan érinthet bizonyos tagállamokat mivel ott ahol a jelenlegi a hazai szabályozás az szigorúbb vagy már rendezett ott onnan ezek a tpusú vállalkozások el fognak vándorolni oda ahol a szabályok kevésbé szigorúak. márpedig nekünk nem lehet más a célunk a szabályozással mint hogy egyenlő esélyeket egyenlő feltételeket biztostsunk tehát hogy akadályozzuk meg ezt a szabályozási arbitrást. a másik pedig amit szerettem volna felvetni az az hogy úgy látom hogy hogy ez a tervezet ez nem akadályozza meg hogy lakossági befektetők akár másodlagos piacokon részesedést szerezzenek az alternatv intézményi alapokban tehát egy bizonyos alapok alapja konstrukció révén mert ez megkerülhetővé tenné a már szigorúan szabályozott ucits konstrukciót és ez pedig ahhoz vezetne hogy, hát a lakosság elég kockázatos manőverekbe kerülhetne és én azt gondolom hogy az lenne a célunk hogy megakadályozzuk az e féle kockázatokat és próbáljuk meg kiszűrni a rendszerből. köszönöm szépen! Karin wortmann Kuhl. Karin wortmann Kuhl. Köszönöm, eh, elnök asszony. Én is eh, szeretném megköszönni az előadónak a munkadokumentumot. Elolvastam, viszont túl későn érkeztem, nem hallhattam a felvezetését. Hogyha megnézzük, hogy eh, merre jutottunk a vitában, akkor megdöbbentő az, hogy az Európai Bizottság amelyet gyakran kritizálnak, hogy lassú a jogalkotásban, most kritikát kap azért, hogy túl gyors. Nagyon könnyű ezt a tervezetet kritizálni. Természetesen nekem is megvannak a kritikus megjegyzései, de tényleg remélem, hogy konstruktívan viszonyulunk majd az irányelv tervezethez, és azt vizsgáljuk, hogy hol javíthatjuk és nem azt, hogy hol köthetünk bele. Hiszen száz százalékig világos számomra, hogy szükségünk van a befektetési alapok szabályozására. Szükségünk van olyan szabályokra, amelyek túlmutatnak a jelenlegi szigoron. És azt is tudom, hogy sokféle konstrukció van. Szükségünk van erre a jogszabályra, és javítani kell. De a legfontosabb rész a mondandómnak az, hogy szükség van az információra. Tehát honnan tudjuk, hogy milyen hatásai lesznek az irányelvek, milyen hatásai lesznek a módosítóinknak, javaslatainknak. Jó lenne, hogyha kizárnánk olyan alapokat, amelyek csak nemzeti szinten működnek, rendben van, hát azok nem európaiak. De mi, milyen hatása lesz ennek? Tehát, hogyha ezekre az alapokra nem vonatkozik ez az irányelv. Amennyiben a harmadik országokról beszélünk, ez a második megjegyzésem, az egyik leglényegesebb pont, és ez a munkadokumentumban ki is domborodik. Szeretném tudni, hogy mit jelent ez, hogyha korlátozzuk az irányelvet azokra, illetve azokra az alapokra, menedzserekre, akik Európában vannak, akkor ennek milyen hatása lesz? Harmadsorban a dokumentum teljesen helyesen egyéb jogszabályokat is említ, tehát irányelveket, például a Jusic irányelvet. Ezeknek természetesen összhangban kell állnia a jelenlegi szöveggel. Ez ismét egy előremutató lépés hiszen azok a befektetési alapkezelő menedzserek, akik eh, már rendelkeznek mondjuk a Jusic útlevéllel, most ismét át kell, hogy menjenek az egész eljáráson. Nem képzelhető el valamilyen gyorsított eljárás? Tehát, hogy akik már rendelkeznek valamilyen fajta engedéllyel, azoknak ne kelljen megint az elejétől elkezdeni a vizsgálatot? Látjuk, hogy eh, terheket rovunk a szektorra, ezeknek a terheknek pedig arányosaknak kell lenniük. És természetesen információs kötelezettségeink is vannak. Elnök asszony, nyilvánvaló, hogy változásokra van szükség, és remélem, hogy a bizottság válaszol majd kérdéseimre. De gondolom, hogy még egy dolog fontos. Olvastam az újságokban, hogy a svéd elnökség módosítókat fog javasolni a tanácsban ehhez a dokumentumhoz. Szeretnék hozzáférni ezekhez a módosítókhoz. És szeretném, hogyha bevonnánk ezeket az itteni vitánkba. Szerintem fontos az, hogy együttműködünk, és hogy jól együttműködünk ezen az irányelven, mert jó irányelvet akarok. Köszönöm szépen. Alin McCarthy a következő felszóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, de én sem voltam itt a Gosszeszúr beszámolójakor. Azt hiszem, hogy mindenki hall, azt kérdezi a felszólaló, hogy mindenki hall-e. Jó, rendben. Tehát azt hiszem, hogy van egy nagyon pozitív dolog, amiben mindenki megegyezi, mindenki egyetért, az mindenképpen, hogy ezeket az alapokat nem lehet kereskedelmi biznisz alapoknak tekinteni. Erről beszéltek a G20-ak találkozóján is. Tehát ezeket az alapokat mindenképpen meg kell vizsgálni, még akkor is, hogyha egyesek azt mondják, hogy nem ez a fedezeti alapok a válság alapvető okai, de mindenképpen szabályozni kell őket. Most nem is az a kérdés, hogy szabályozni kell őket, hanem hogy hogyan is fogjuk szabályozni ezeket az alapokat. Ha megnézzük az öt, utóbbi öt évet, akkor azt látjuk, hogy nem proaktív volt az állásfoglalás ezzel kapcsolatosan. Ami az alapok irányítását illeti. Azt hiszem, hogy el kellene őket tudni számoltatni. Egy ilyen szabályozó rendszerre van szükség. Gozesz úr és sokat foglalkozik ezzel a témával. Van szó a háromoldalú tárgyalásokról. Én inkább kérdéseket tesz teszek fel, most nem is igazán megjegyzéseket szeretnék elmondani. Mindenképpen fel kell tenni a kérdést azzal kapcsolatosan, hogy érdemes kiszélesíteni az irányelvvel kapcsolatos hatásköröket, a célja, mi is igazából ennek az irányelvnek. Kell-e a szabályozás, hogyan, mennyire ez egy elég nehéz folyamat, hogyha megnézzük a vitát, és hogyha megnézzük azt a hatástanulmányt, amelyet kidolgozott a bizottság, nagyon specifikus kockázati befektetőkről szól a hatástanulmány is, ami az ellenőrzést illeti, azt hiszem, hogy az ellenőrzés természetesen mindenképpen csökkenteni a jövőben majd a kockázati tényezőket, de ami az európai alternatív befektetési alapokat illeti, ki fogja ellenőrizni őket? A nemzeti felügyeletek a saját, piac, saját piacokon? Tehát meg kell ezt is határozni, mert sok esetben tudjuk azt, hogy a nemzeti jogalkotók azok, akik tudják, hogy hogyan működik a, a piac egy adott országban, de sok esetben nagyon speciális körülmények adódnak, tehát nem tudom, hogy milyen eszközöket kellene bevezetni. Nagy öröm számomra, hogy a jelentéstevő tanulmányozta a kapcsolatot a felügyeleti szervekkel, mert azt hiszem, hogy ez egy kritikus aspektus, és a bizottságnak is új javaslatai vannak ezen a területen. Mindenképpen fontos az egyensúlyt biztosítani, a kötelezettségeket be kell tartani, kockázati tényezőket kell figyelembe venni, a jelentés mindenképpen fontosabb és kevésbé fontosabb elemeket is vegyít. Gozesz úr tanulmányozta a többi jogszabályt is ezen a területen. Ugye nagyon sok jogszabály létezik a justizzal kapcsolatosan is, tehát meg kellett nézni, hogy a különböző jogszabályok hogyan is működhetnek szinergiában, annak érdekében, hogy egy jó pénzügyi szabályozó rendszert működtessenek a jelentéstevő is utal arra, hogy létezik hatástanulmány e témával kapcsolatosan, de Természetesen a konsekvenciákat is jellezni lehet már most a kockázatokkal kapcsolatosan. Tehát nagyon sok munkája lesz az árnyékjelentéstevőknek is, de én biztos vagyok abban, hogy nagyon hatékonyan fogják ezt a munkát elvégezni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló a listámon. Garcia Margallo úr, de a Mielőtt a vitát lezárnánk és visszaadnánk a szót a jelentéstevőnek, a bizottság és a tanács képviselőinek is majd megadnám a szót, hogyha akarnak valamit mondani. Elnök asszony, nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy ennyire felgyorsult a mai munka, és én sem lehettem itt Gozesz úr beszámolójának az elején mert ez egy nagyon jó téma. Teljes mértékben tudatában vagyok annak a ténynek, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy a közösségi jogszabály hatáskörét ki kell szélesíteni. Nagyon sok olyan irányelv és jogszabály létezik, amely sokkal nagyobb hatáskört biztosít bizonyos területeken, már pedig a mi témánk sokkal fontosabb, mint más témák. Éppen ezért, mivel ennyire fontos ez a téma, arra van szükség, hogy pontos konvergencia kritériumokat hozzunk létre az Európai Unió versenyképességeinek javítására. Vannak dolgok, amelyekkel egyetértek az irányelv kapcsán, de a célkitűzésekkel nem mindig. Ugye azt látjuk, hogy az alternatív befektetési alapok egy olyan általános koncepciót jelentenek, ami lefed többféle alapot. És itt tehát különböző alapokról van szó, és ez számomra így nem igazán elfogadható, ez aggodalomra ad okot, ugyanis jelenleg vannak olyan alapok, amelyeknek semmi, de semmi kapcsolatuk nincs a mi célkitűzéseinkkel. Itt a befektetési tőkére is utalni. A Vannak olyan alapok, amelyeknek a, a célkitűzése teljesen más, mint amiről mi itt beszélünk. Vannak olyan alapok, amelyek például nyersanyagok terén működnek, vagy más területeken, aztán ott van a MIFID-del való kapcsolat, a koherencia, az átláthatóság, mind ez érvényes lenne a befektetési tőke alapokra is. Ami a letéteket illeti. Itt olyan alapokról van szó, amelyek szabadon fektetnek be tőkét. De ami az átláthatóságot jelenti ezekben az alapokban, úgy tudom, úgy látom, hogy nem mindig van biztosítva az átláthatóság. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a harmadik országokban működő alapokkal kapcsolatosan sokkal több átláthatóságra van szükség, nagyobb koherenciát kell biztosítani az Európai Unión kívüli országok alapjait illetően. Aztán vannak olyan alapok, amelyeknek a működését eh, a, a múltban már számos esetben vitattuk. Meg kellene próbálni alkalmazni azokat a jogszabályokat, amelyekre az irányelv is utal. Itt konkrét eh, szabályokról van szó. Tehát a, ki kell szélesíteni a azokat az elemeket, amelyek például a kockázati tényezőkkel kapcsolatosak, minden alapra vonatkoztatva. De látjuk azt, hogy, hogy nagyon sok még a teendő, mert különböznek az alapok, különböző jellegűek, különböző kockázatokat tartalmaznak. Tehát mindenképpen jó minőségű jelentésről van szó, ezt Gosszesz úr mindig is így szokta Köszönöm szépen, elnök asszony, ahogy Árin és mások is, Gácia Margallo úr is elmondta, hát én sem voltam itt az elején, de aztán hallgattam a vitát, és szeretném elmondani, hogy mi is a véleményem. Körülbelül tíz év óta dolgozom ebben a szakbizottságban, és nagyon ritkán láttam azt, hogy hogy a bizottság egy javaslatával kapcsolatosan ilyen sok a az ellenvetés, az ellenérzés, hatalmas dossziét gyűjtöttem már össze, Ugye azt mondják sokan, hogy egyetértenek a bizottság állásfoglalásával, de, és mindig ott van a de. Végül is azt látjuk, hogy senki nem akar semmit tenni. Ez egy nagyon nehéz dosszié, ez egy kényes dosszié. Azt látjuk, hogy a, mindenképpen ö, nagyon különböző típusú alapokat akar szabályozni a bizottság, és ez specifikus problémákat vet fel. Mindenki azt mondja el nekem, hogy hát a, neki más a véleménye, mint a, a, a harmadiknak, és így tovább. Tehát azt látom, hogy mindenkinek más a véleménye, és nagyon nehéz lesz ezt a munkát elvégezni. A bizottság már kérte azt Charlie McGriff biztos úrtól, hogy tegyen javaslatokat, már évek óta, évek óta, és ő mindig azt mondta, nem, nem, nem, self-regulation, self-regulation, mindig ezt válaszolta. Most pedig azt hiszem, hogy nekünk kellene felülvizsgálni mindezt. Ugye mi társ jogalkotók vagyunk a bizottsággal, tehát ne, a parlamentnek is nagyon fontos szerepe van. Tehát akkor végezzük el a, a munkánkat, végezzük el a dolgunkat. Nagyon nagy az agodalom a lakosságaink körében, mert az emberek látták ezt a spekulatív őrületet a pénzügyi piacon, és ez kihatott az ő béreikre, jövedelmükre is és ezek az emberek, az átlagember semmit, de semmit nem ért a pénzügyi mechanizmusokból, de szenvednek a pénzügyi mechanizmusoktól. Éppen ezért nekünk jó munkát kell végeznünk. Egy kollega az előbb azt mondta, hogy hogy meg kell nézni, hogy kik is a bűnösök. Én nem értem ezt a szót, ugye tehát bűnösökről van szó, akkor azokat el kell ítélni. De ahhoz, hogy bűnösöket elítéljünk, először is szabályokra van szükség. Meg kell határozni a szabályokat, és aztán kell majd azokat megbüntetni, akik megszegik a szabályokat. Az országok államfői ugye múlt év november 7-én Eh, amikor elindult a válság, akkor különböző állásfoglalásokat hoztak. És akkor azt mondták, hogy egy pénzügyi ágazat sem, egy jogszabályi rendszer sem hagyhatja figyelmen kívül a helyzetet. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy kidolgoztak ellenőrzési, felügyeleti rendszereket a pénzügyi piacon. Jó, ezt, ezt, erre, ezzel én egyetértek, de aztán, és most megint idézem a kormányfőket, azt mondták, hogy az pénzügyi piacon az átláthatóságot kell sokkal jobban biztosítani, és ellenőrizni kell a pénzügyi műveletek összességét. Hát azt mond, ezt ők kimondták. Éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kell nézni, tanulmányozni kell, hogy mi is a helyzet a pénzügyi piacok ellenőrzése terén. Christian Douayé úr, a francia Nemzeti Bank elnöke, foglalkozott a, ezzel a témával, tehát hogy hogyan is lehet ellenőrizni a pénzügyi piacokat, és itt elsősorban a hitel és derivátumok szintjén. Ő azt képzelte el, hogy, hogy létezik egy ö, alap egy tőke alap, vegyük, mondjuk azt, hogy száz, száz az egység alap, akkor ő, ő hitelhez, hitele, hitelhez hit, próbál jutni 200, akkor már 200 egysége lesz. Aztán ezt a tőkét is növeli 300-ra, aztán 600-ra. Aztán a 600 egységet befekteti a collateral obligations-be, és akkor ez már egy tízes rendszert hoz létre számára. És aztán már 6000 lesz az egység. Ez azt jelenti, hogy a százas egységből 60, meg 60 szorozta az alattőkéjét, és 6000 lett. 2% volt az aktívák csökkentése, és láttuk azt, hogy ez teljes mértékben lehető, lehetlen, tette a, az emberek életét. Ami a hosszú távú alapokat illeti, tőke alapokat illeti, és amelyeket úgymond meg kellett menteni, mert majdnem csődbe jutottak, Ugye itt ezek a bankok, alapok végül is 180 százalékos tőkehozamot hoztak. Hát ezek mind problémák. Persze a jövőben is meg kell próbálni beruházni, befektetni, de hogyha nem tudunk nem tudjuk eh, lefékezni ezt a rendszert, akkor ez újra, újra tovább lendül majd. Nagyon szépen köszönöm, Göbelsz úr. Most pedig Szönbonasszony asszony kap szót. Köszönöm. Elnézést kérek Gozes úrtól, hogy nem voltam itt eh, délelőtt, hiszen a repülőtérről jöttem és dugóba kerültem. Néhány eh, dolgot szeretnék most fel említeni, megkérdezni, és elnézést kérek, hogyha már szó volt róla. Mindenek előtt a kockázat becslés, amiről múltkor is tárgyaltunk. Tehát hol is tartunk ezzel, mit is értünk el? Láttuk, hogy a tanácsadás esetében tudjuk, hogy mit kell jelenteni, mit kell rendelkezésre bocsájtani. A kockázati tőke formák, ahogy Péter Skinner már említette, amikor a különféle jelentésekre utalunk, akkor nagyon jó, hogyha visszanézünk egy kicsit, hogy milyen dokumentumok léteznek a múltban is. Tehát Peter Skinner 2003-ban írt már a kockázasi, kockázati tőkéről, és ez nagyon lényeges. Azzal foglalkozik, hogy Európában nagyon korlátozott a kockázati tőke, főleg a kisebb vállalatok esetében jellem, jellemző ez. És nagyon nehéz. Tudom, hogy vannak néhány technológiai, high-tech vállalatok, és szerintem ebben az esetben tőkeveszteség lenne. Tehát szeretném, hogyha a kockázati tőkére sokkal jobban koncentrálna a jelentés. Tehát jó lenne, hogyha a kockázati tőkére alapuló befektetési alapokat csökkentenék, például a high-tech cégek számára. Úgy gondolom, hogy a dokumentum jelen formája már eltér az eredeti elképzelésektől. De az biztos, hogy az átültetési időszak alatt folytatható lesz a jelenlegi eszmecsere. Tehát azok az alapok, amelyek máshova is kacsingatnak az Egyesült Államokba, vagy más helyekre, azoknak a jelenlegi jogszabályok értelmében van lehetőségük. Picit zavar itt például a definíciók kérdése. Itt azt javasolnám, hogy igazából a kockázati tőkén alapuló befektetési alapok hatása, az ezáltal kiváltott hatás sokkal jobban felbecsülendő. És meg kell nézni, hogy milyen hatása lehet például az intézményekre. A helyzet alapról alapra más is más. Tehát, hogyha megnézzük például a tőke követelményeket a, az első, a broker esetében, akkor ez eh, különböző. Úgy gondolom, hogy eh, egy kicsit túl részletesek vagyunk a gyakorolt hatásra, tehát a brókerek által kifejtett hatásra, de most szeretnék még valamit megkérdezni. Mindenképpen szükséges, hogy egyenlő feltételek vonatkozzanak mindenkire. Lehet, hogy különféle kritériumokat kell megszabnunk, tehát azok, akik jelenleg is tevékenykednek az európai bankrendszerben, azokra a jelenlegi rendszerre vonatkozik. És vannak olyan bankok, amelyek a normál mérlegükön belül tüntetik fel a befektetési alapokat. Ez teljesen megfelel az európai átláthatósági szabályoknak. De mindenképpen garantálnunk kell, hogy minden részevő számára egyenlő feltételek legyenek. És egy utolsó megjegyzésem. Tudom, hogy vannak olyan következmények, amelyek nem láthatunk előre. Én egy kis régióból származom, és van egy Finance Wales nevű független vállalat. És amikor az európai alapok megérkeztek a régiókban, akkor van egy Jeremy alap, tehát ez a mikro és kisvállalatokra vonatkozó európai alap. Azt hallottam, hogy a jelenlegi alternatív befektetési alap irányelv óriási költségeket jelentene a saját régiómra és a saját régióm vállalatára. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk ezen irányelv hatájával. És óvatosnak kell lennünk az EU-ban kibocsátott más országok irányuló alapokkal is. Köszönöm. Olle Schmidt. Köszönöm. Késett a gépem. Tehát Gozes úr nem hallgathattam meg. De igazából nagyjából tudom, hogy mit mondhatott, hiszen olvastam az anyagot. Úgy gondolom, hogyha valaki sikeres lesz, akkor ön, hiszen nagyon gyakorlatias, és uh, megnézhetjük, hogy igazából a bizottságnak mi a szándékai vannak ebben a tekintetben. Mindenképpen szükséges tudnunk, hogy globális gazdaságban élünk. Néhányan úgy gondolják, hogy ez nem túl jó. De véleményem szerint óriási siker volt ez a globális gazdaság. Ha megnézzük, hogy mi történik a világban. Amiről most szólunk, az különféle pénzügyi eszközök, és ezeknek a szabályzása. Nem tudom, hogy jobb lenne, hogyha ezek a pénz befektetés ezek nem lennének meg, nem tudom, Göbbels úr egyetérte, de nem hinném, hogy ilyen érzelmekkel kellene most foglalkoznunk. Szükségünk van a szabályokra? Igen. De én nem szeretem a szabályokat valahogy. Uh, Úgy gondolom, hogy ne legyünk ennyire proaktívak ezen a téren. John McCreevy is írt valamit, te is írtál valamit. Tehát igazából politikai zaklatásnak minősíteném ezt. Kedves barátaim! Esetleg megkaptátok, amit akartatok, hiszen olyan nyomást gyakoroltatok, és amikor szükség volt a dologra, a júniusi választások előtt néhány héttel vált ez valósággá, és természetesen, ahogy Göbbels úr mondta, jobb jogszabályokat is el lehetett volna érni. De mi ebben a szakbizottságban azért vagyunk felelősek, hogy jobb jogszabályokat hozzunk létre néhány hónapon belül. Amikor a Jusic 2, Jusic 3 ér, én voltam felelős, és Klinsmann úr volt a Jusic 4-ért felelős, akkor a legtöbb érintettel tárgyaltunk. Tehát lehet, hogy ti itt kiválóan értetek ezekhez a befektetési alapokról, én nem. Én nem vagyok a befektetési alapok szakértője, nekem tanulmányoznom kell a nemzeti érveket, nekem tanulmányoznom kellene a nemzetközi érveket. Én megpróbálom beleolvasni magamat, mert nem vagyok szakértő. Kedves Göbbelsz úr, kedves barátaim! Jó az, hogy nő az irathalom, hiszen ez a parlament nyitott, ez a parlament nyitott Európa számára, és legyen is nyitott. Végezetül remélem, hogy jobb lesz a jogszabályok hatása. A mi dolgunk az, hogy most néhány hónap alatt ezt megtegyük, és létfontosságú. Gózes úr és az összes többi árnyék előadó bevon minket ebbe a munkába, ugyanúgy, mint az inszolvencia, a fizetésképtelenség esetében. Nagyon fontos az, hogy legyen egy tisztességes jogszabály. Mondhatnék néhány érvet a saját országomból, de úgyse hallgatnátok meg. Tényleg remélem, és most mindenkihez fordulok. És remélem, hogy az érintettek, a nyugdíjasok, az egész társadalom megbíznak bennünk. Éppen ezért, elnök asszony, azt mondanám, hogy a menetrend egy picit zavar. Hiszen eh, természetesen nyitottnak kell lennünk, hatékonynak kell lennünk, de itt ezek a májusi trilógusok, trialógusok, tehát nem tudom, hogy ez megfelelő. Szerintem ez anomália. Úgy gondoltam, hogy a második olvasat elég. Olyan rossz ez így. Tehát sokkal nyitottabb. ad nekünk egy kis mozgásteret, néhány hónapot. Meg vagyok győződve róla, hogyha mindenbe csak belerohanunk, az nem olyan jó. Nem hiszem, hogy az állampolgárok boldogabbak lennének. Most túl vagyunk a választásokon, legalábbis minket ez már nem zavar, És most eh, szerintem inkább tisztességes, megbízható jogszabályokat alkossunk, mint hogy rohanjunk. Végezetül pedig Gózes úr, bízom önben, remélem meghallgatja az érveinket, remélem, hogy egy kisebb északi ország érveit is eh, meghallgatja nálunk. Nem szabályozottak eh, a befektetési alapok, és mégis kikerültük a bajt általában nálunk a szociáldemokraták, Goebbels barátai vannak hatalmon. De még ők is azon a véleményen vannak, hogy itt ezen a téren nyitottaknak kell lennünk, és nyitottnak kell lennünk az új pénzügyi eszközök tekintetében is. Ne akadályozzuk meg a piac fejlődését a szabályainkkal. Több tőkére van szükségünk, és kevesebb protekcionizmusra. Köszönöm. Köszönöm, Schmidt úr. Ford. Thank you. Köszönöm szépen. Én is szeretnék elnézést kérni. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt a vita elején. De eh, ma reggel a repülők, eh, sok repülő késett. Ez jó lett volna persze, ha itt vagyok a vita elején, mert ez egy nagyon fontos téma, és eh, elnök asszony, nagyon örülök, hogy plusz időt szán ezen eh, eszmecserének, mert a vita elején, ahogy hallottuk, sok tag nem volt még itt. Ez egy nagyon fontos munka, dokumentum, nagyon nagy eh, haladást ért el a jelentéstevő, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Számos részletről már volt szó az első eszmecserén, azt remélem, hogy lesz egy meghallgatás is a témában, mert jó lenne, nagyon fontos lenne meghallgatni azokat az embereket, akiket mindez érint, és jó lenne azt is tudni, hogy mik lesznek majd a következményei a jogalkotási folyamatnak jó lenne, eh, hogyha mm, olyan következmények lennének, amelyek eh, ugye mindenki számára kedvezőek, és eh, nem olyanok, amelyekre nem is számítunk. A különböző meghallgatásokon sokszor a következmények is szóba kerülnek. Aztán ott van a hatástanulmány is, beszéltünk a hatáskörökről is, azonban vannak olyan témák is, amelyekkel nem foglalkozik részletesen ez a munkadokumentum. A múltkor már beszéltem a high-tech innovációs befektetésekről. Fontos biztosítani a jövőben a tudás alapú társadalmat, Európában. És a múlt találkozó óta találkoztam egy fiatal emberrel, aki elmondta, hogy milyen problémái vannak. 12 év alatt már a második szoftver vállalatot hozta létre. Ugye a, a szoftvert ma már minden nap használjuk. És ez a fiatal ember elmagyarázta nekem, hogy mennyire nehéz a hitelekhez hozzáférni, tőkét szerezni. Sokan szeretnék elősegíteni Európában a tudásalapú társadalom biztosítását, mert ez fontos lesz a jövőben. Ma reggel elküldtem egy dokumentumot valakinek azzal kapcsolatosan, hogy Mit is jelenthet ez az irányelv a KKV-k számára? hogy a KKV-k hogyan juthatnak hitelhez, befektetési tőkéhez. Tehát én üdvözlöm ezt a dokumentumot, és jó, hogy van most plusz időnk az eszmecserére, mert tudjuk azt, hogy, hogy itt milyen hatalmas alapokról, összegű alapokról van szó, befektetési alapokról, milyen sokat fektettünk be a különböző iparágazatokba. Köszönöm. Még heten szeretnének felszólalni a következők, szólal, szeretnének felszólalni, és akkor lezárom a listát. Udo is szeretne majd még a második olvasattal kapcsolatosan szólni, és jó magam szintén aztán a tanács, a bizottság képviselője, szintén aztán visszaadnám a szót a jelentéstevőnek. Tehát aki nem jelentkezett eddig, addig nem kap szót, az nem kap szót. Klunker úr. Elnézést kérek, nagyon nagy problémái vannak a titkárság kézírásával, nem mindig jól olvasom a neveket, ne haragudjanak. Zunächst einmal szóval hát Köszönöm szépen. Először is köszönöm a raportőrnek az elvégzett munkát, a fáradozást. Rövid leszek egyébként. Egyetlen aspektusra szeretnék kitérni, amely mindeddig nem került különösebben szóba, az a az egy olyan problematika, az a kockázat, amely az alapokban benne van. Hogy a cél az, hogy a kockázatokat kerülni kell, a jövőre nézve, de szerintem valahogy középpontba kell helyezni, hogy a tőkegyűjtésben, tőke akkumulációjában is van önmagában egy kockázat, Turner, az angol, a brit felügyeleti szerv elnöke felhívta a figyelmet, hogy itt van egy kockázat és a tőkepiacokon, és kicsit vissza kell fogni a tőkepiacokat, és erre a Tolbin adó, vagy egyéb tranzakciós adó formájában gondolnak lépéseket tenni, és a Guennek éppen ez lenne az egyik lényegi kérdése a frakciómnak, tehát, hogy valahogy ezt figyelembe kéne venni. Arról van tehát szó, hogy gyakorlatilag ebben az irányelvben a feltételeit meg kéne teremteni annak, hogy ennek az adóztatásnak valamilyen észszerű formáját egész Európában be lehet vezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sánchez Proseido, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már. Nagyon nehéz most újat mondani ezek után. Minden esetre azt akartam mondani, hogy egy jó felügyelet, egy jó szabályozás azért igenis hoz pluszt, hoz többletértéket az alternatív befektetési alapok vonatkozásában, hiszen a piac ezzel megbízhatóbban működne, és jó mérceként léphetne fel az egész világon. Szerintem ez egy átfogó szabályozás kell, hogy legyen. Persze az arányosságnak meg kell maradnia, a de minimis szabályokra szükség van, de azért figyelembe kell venni, hogy létezik egy kumuláló hatás a tőkénél, és, és éppen ezért az alapok működőképessége során transzparenciát kell biztosítani, és a kockázat megfelelő kezelését. Még egy dolog az externalitás, tehát természetesen az ágazat képviselői is jelen vannak, és más képviselők is, hiszen az alternatív befektetési alapok komoly finanszírozási szerephez jutnak, és hát bizony az adózók azok, akik a sor végén állnak, és a kockázatot esetleg ők viselik. Tehát bizonyos személyek befektetnek, de a közvetlen a, a, a következményeket gyakran másoknak kell viselniük. Például azt látni kell, hogy vannak bizonyos területek, amelyek problémák kerülhetnek, és akik nem tudnak beleszólni. Minden esetre azt gondoljuk, hogy itt mindenképpen a külső tényezőket is figyelembe kell venni, fenntarthatóvá kell tenni az adminisztrációt a finanszírozás oldalán, az eladósodás oldalán, és természetesen ügyelni kell a piaci torzulások elkerülésére és a kockázatok kezelésére is, hogyha engedélyezni kell az alapokat, az ne csak egy egyszerű bürokratikus lépés legyen, hanem azt kell biztosítani, hogy az alap működőképes legyen, és képes legyen eleget tenni a szabályoknak. Vagyis, ha ilyen európai útlevelet megkapnak, akkor az európai szabályok vonatkozzanak is rájuk, az európai felügyelet alá essenek teljes mértékben. Jó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Gozesz úrnak az elvégzett munkájáért. Szeretnék köszönetet mondani Azért, mert tisztázott bizonyos dolgokat, az eszmecsere, a vita már eléggé előre haladott, úgyhogy ha megengedik, csak mindössze néhány rövid megjegyzéssel élnék. Egy egyensúlyon alapuló jogszabály keretre van szükség. Ez azt jelenti, hogy jobb jogalkotásra van szükségünk el, elsősorban, aztán másodszorban koordinációra van szükség nemzetközi szinten, ugyanis nagyon sok olyan terület van, ahol ö, alapvetően szükséges a koordináció. És nem szabad kockáztatnunk, ö, nem szabad egy verseny ellenes rendszert létrehozni az Európai Unión belül. Harmadsorban egy olyan szabályrendszerre van szükség, amely konkrét, amely figyelembe veszi a különböző hatásokat a belső piacokon, ezen alapok hatásait. Éppen ezért tudjuk, hogy nagyon sok alapnak fontos szerepe van, például a vállalatok likviditása szempontjából. Tudjuk, hogy a nemzetközi válságnak még nincs vége, és nem is tudjuk, hogy hogyan fog egyáltalán ez a válság tovább alakulni. Ahogy Margályó úr is mondta az előbb, Mindenképpen arra van szükség, hogy egyenlő módon kezeljük az egyenlő dolgokat, és különböző módon a különböző dolgokat. Nagyon sok munkára lesz még szükség, meg kell vizsgálni a különböző alapok jellegzetességeit, meg kell nézni, hogy milyen specifikus jellegzetességeik vannak, meg kell nézni, hogy milyen alternatív befektetési lehetőségek vannak, meg kell nézni a saját tőke problémáját, meg kell nézni a letéti mechanizmusok biztonságát. Végül pedig úgy gondolom, hogy ennek a jogszabályrendszernek figyelembe kell vennie a hagyományos közösségi aspektusokat is, figyelembe kell venni a már meglétező irányelveket és jogszabályokat, a pénzügyi piacok felügyelete is nagyon fontos. Tehát, ahogy látják, nagyon-nagyon sok a munka, és bátorítom a jelentéstevőt, hogy folytassa ezt a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lamberts úr következik. Thank you, Mrs. President. Uh, like... Köszönöm, elnök asszony. Tehát Először is a technológiában meglévő kockázati tőkéről beszélnék. Örülök annak, hogy Európában alul befektetett a kockázati tőke. Ez vonatkozik az IT-re, ez vonatkozik a többi technológiára. Az amerikaiak nagyon szeretik itt a kockázati tőkét, tehát a magas, a fejlett technológia tekintetében. Itt mindenképpen megvan az a problémánk, hogy kevés a kockázati tőke olyan piacon, ahol szinte nincs is szabályzás. Nem vagyok biztos, hogy itt az az alternatíva, hogy legyen szabályzás, vagy ne legyen szabályzás. Mivel megvan ez a lehetőségünk, és az a pénz, amely oda mehetne, ahova a kockázati tőkének mennie kell, nem megy. Tehát a kaszinó tőke jelen van, de én tényleg erről a területről jövök, és foglalkozom is vele. De most áttérek a globalizált gazdaságra, Schmidt úr. Én ebben a gazdaságban dolgoztam. Ön azt mondta, hogy hihetetlen siker. Igen, több száz millió kínai, brazil, ína, kínai, indiai kijutott a szegénységből a globalizáció miatt. De az is igaz, hogyha klímaválság van, élelmiszerválság van, amennyiben több száz millió afrikai, indiai, dél-amerikai még szegényebb lett, ez is a globalizáció eredménye. Óvatos lennék, amikor csak így össze visszahadonászva dicsérem a globalizációt. Megvan a globalizáció, haszna is van, de jelentősen javítani kell. Arra felvetésre, hogy megfelelőek-e a jogszabályok, nem megfelelőek, de létezik nagyon jó rendszer is. Ami pedig a gazdasággal folytatott párbeszédet folytatni Lehet, hogy ön is a gazdaságban dolgozott. Én néhány hónappal ezelőttig igen, ott dolgoztam. És a leglényegesebb félelem a gazdaság oldalán az volt, hogy hogyan juttasson profitot az érintetteknek. A részvényeseknek. És tudom, hogy ez nem egy tökéletes meccs a közérdek és a részvényesek érdeke között, de a közös érdekeket nekünk kell figyelembe vennünk, nem nekik. És hogyha a gazdaság szereplőivel, a gazdasággal folytatjuk a párbeszédet, akkor ezt tudnunk kell. Tehát a, a, a gazdaság azzal fog foglalkozni, hogy a részvényeseket kielégítse, a közjó a mi dolgunk. És ami engem illet, mindig is támogattam a párbeszédet. Én nem azt mondom, hogy csak is a francia nyelvű belgákat képviselünk, nem, minden európait. És hallgassuk meg a gazdaság aggájait is. Köszönöm. Köszönöm. Ott már Kara. Frau Vorsitzende, Herr Berichter. Elnök asszony, Elnök asszony, raportőr úr, csak hogy ehhez a témához én is hozzászóljak. Örülünk, hogy Gozesz úr a jelentéstevő, nagy reményeink vannak, de nélkülük nem jut semmire. Éppen ezért az együttműködést, amit itt ma megkezdtünk, azt az egész évre ki kell terjeszteni. Egy néhány dolog, aminek jelentősége van számomra úgy látom, hogy az, hát, hogyha nem lenne ilyen irány, vagy lett volna ez az irányelv, akkor nem lenne válság. Tehát ebből indulunk ki, ezzel indoklunk, ugye? És éppen ezért nem lehet csak azt mondani, hogy ez valamiféle következménye a válságnak, mert akkor rosszul közelítjük meg az egész kérdést, hiszen itt felvetődik az, hogy van-e tényleg valami szabályozási hiány, mit kell szabályozni most, és ez nem csak a gazdasági és pénzügyi válság kérdése. A második pontom, és sokan a szakbizottságon belül is, amik itt az amerikai folyó vitákra gondolnak, hogy a befektetési alapok nem az okai a válságnak, de ha nem ők az okai a válságnak, akkor ezt az irányelvet, hogy úgy mondjam, sokkal észszerűbben, széles körben kell megírni. A második, hozzám a nevek. Ugye hozzám olyan alapok jönnek, amelyek azt mondják, hogy mi nem vagyunk alternatív befektetők alapként, de ha a név így marad, akkor az irányelv hatája fogunk, alá fogunk esni, és úgy gondolják, hogy ez hátrányos a piacon az ügyfeleik körében. Vagyis azt gondolkodom, hogy a névről is beszélnünk kell, a megnevezésről, mert pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy az összes nem úszít alap érintve van. Most tényleg azt gondoljuk, hogy minden nem uszic alap egy alternatív befektetési alap? És vannak olyan alapok is, amelyek kizárólag nemzeti szinten dolgoznak, határokon átlépő cross-border munkát nem végeznek. A kérdés tehát az, hogy a szabályozás mélységében teszünk-e itt különbséget. A negyedik pont Mindeddig ugye csak az, az alapkezelőkről, a menedzsekről beszéltünk, de szerintem inkább az alapok szintjére kéne menni. Vannak különböző alapjaink, amelyek mind az irányelv hatája alá esnek, de most tényleg az irány elvben szereplő összes alapot úgy akarjuk szabályozni, hogy minden egyes alaptípusra külön térünk ki, meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek az összes kezelőre és alapra vonatkoznak, és részletes szabályokra is szükség van viszont, amikor kitérünk a különböző típusú alapokra, és itt aztán felvetődik a kérdés, ezt mind európai szinten kell -e szabályoznunk, vagy valamilyen önszabályozó rendszert is be lehet vezetni az alapokra nézve, vagy esetleg területileg abból indulunk ki, hogy csak nemzeti szinten működők ezeket kihagyjuk. Azt gondolom, hogy van egy elv, a regisztrációs elv, hogy ezt az összes alapra kiterjesztjük, ez egy átfogó szabályozás lenne, és akkor kell kitérni az eltérő szabályokra, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy kit nem kell feltétlenül ugyanúgy kezelni. Aztán az utolsó dolog, amit Ole Schmidt is felvetett, nem hiszem erről vitatkozunk, tehát a menetrendről beszélek, de hát nekünk az a dolg, hogy megcsináljuk a házi feladatot és míg nem vagyunk képesünk egy első olvasatra, addig nem lehet trilógus se. Vagyis szerintem az irányelv olyan, hogy az első olvasat szerintünk a tanácsot meg tudjuk győzni hogy közös nevezőre jutunk. Szerintem vannak nehézségek, persze, hiszen nagyon eltérőek a megközelítések, tehát hát a tanács a bizottsággal trilógus keretében tárgyalunk, hogyha jól felkészültünk, akkor ezt megvitathatjuk. Tehát ez a trilógus ha nem lehetséges, akkor megcsináljuk az első olvasatot, és nem várjuk a trilógust. Köszönöm. Csömmó és Bulman úr részéről volt igény. Köszönöm szépen. Mindössze egy perc lenne a mondandóm, elnök asszony. Miután meghallgattam a különböző felszólalásokat, amelyek mind arról szólnak, hogy több legyen az intervenció, a felügyelet, az ellenőrzés, eh, hát eh, kétségeim vannak most már a válság okairól. Hogyha összehasonlítjuk a 19. század végi bankválságot a 20. századi bankválsággal, akkor azt látjuk, hogy a 19. század végén nem volt központi bank, állami központi bank, amelynek jogszabályrendszere van, mint ahogy ugye ma ez létezik. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokban, a 19. században a bankokat, azt látjuk, hogy sokkal kevesebb volt a válság, mint ma. Tehát ez azt jelenti, hogy a a csőd, az intervenció, az ellenőrzés is valahol az egyik oka a válságnak. Azt hiszem, hogy itt a központi bankok manipulálták az egész rendszert, és nagyon alacsonyan tartották éveken át a kamatokat és ezáltal torzultak a torzult a verseny, torzultak a különböző kereskedelmi pénzügyi lehetőségek. Én Ole Schmidt-et szeretném megvédeni, és azt hiszem, hogy nem szabad egyetérteni azokkal, akik több intervenciót kérnek a kérdés az, hogy ki fogja szabályozni a jogalkotót, hogyha még több hat, ö, ö, hatalma lesz a jogalkotónak. Bulman úr. Ähm, Köszönöm szépen. Ole Schmidt kollégához fordulva. Ole Schmidt kolléga az elmúlt ülésen szerintem igazságtalanul viselkedett velem szemben, amikor az európai autogyártásról vitatkoztunk. Nem értette az impulzusomat, de én most bizonyítani akarom, nem vagyok egy bosszúálló ember, ugyanis igazot adok neki. Az eljárásra vonatkozó ötletét illetően. Elnök azt, hogy tényleg teljesen normálisan egy együttdöntési eljárásból kéne kiindulni, amely két fordulóban zajlik majd. Igaza van, ha arról van szó, hogy nekünk jogalkotóként van egy házi feladatunk, ezt el kell végeznünk, és hogyha ott már Karasz nak igaza van valahol, és azt mondja, hogy tényleg tudunk a tanácsnak egy kicsit segíteni, akkor éppen ezáltal alakul ki az a helyzet, hogy nagyon öntudatosan indulunk ki egy két olvasatbeli eljárásról. De rossz üzenetet ne küldjünk a tanácsnak és a bizottságnak, hogy az elejétől fogva az első olvasatban meg tudunk állapodni. Ez nem tesz nekünk jót. Ez nem segít a raportőrünknek sem, akinek nagyon nehéz dolga lesz itt. Tehát teljesen egyetértünk Olep álláspontjával ebben. Sajnos. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon sok felszólás volt, és szükség van a magyarázatokra is. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy korán kezdtünk. Robert befejezte, köszönöm. Mm, kicsit meglepő volt ez a helyzet, hiszen eh, sikerült lerövidíteni a korábbiakat. Tehát, hogyha valaki túl későn érkezett, és nem hallotta a hozzászólásokat, tehát az árnyék jelentős tevőket, nem hallotta Bulman úr, Kamel, Said Kamal úr hozzászólását, mindenképpen eh, elküldjük az archívumban eh, lévő anyagot, tehát és az egész vitát meghallgathatják ott. Természetesen a tanács és a bizottság tagjai is meghallgathatják a vitát. Ez az első megjegyzésem. Ami pedig a menetrendre vonatkozik, úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a bizottságunk megfelelő, nyitott, észszerű módon dolgozik. Szeptember 22-én lenne az első olvasat, de hát néhányan aggódtak. Tehát eh, akkor eh, a szakbizottságon múlik, hogy mikor legyen ez az időpont. De nem könnyű döntést hozni. De mm, nyíltnak kell maradnunk. Ebben a kontextusban pedig emlékeztetnék, emlékeztetném az előadót arra, hogy volt egy hasonló tapasztalatunk a fizetési irányelvvel kapcsolatban, ahol a tanácssal is hasonló volt a helyzet, és igen, igen, nagyon bonyolult volt. Van tapasztalatunk, hogy milyen az ilyen jogalkotási helyzet. A bizottságot is megkérném, hogy juttasson el hozzánk egy anyagot, hogy összehasonlítják ezt a tervezetet az összes többi irányelvel. Tehát itt a MIFI, az átláthatóság, a piacra való visszaélés, jó néhány irányelv, tehát a Solvencia 2, az IROPS, az USITS mindenképpen és itt még számos számviteli irányelvvel is össze kell hangoztatnunk a miénket. Természetesen a felügyelet is ide tartozik. Tehát nagyon jól át kell néznünk a különféle átfedéseket, interakciókat. Ami pedig a hatásvizsgálatot éreti, kettő lesz. Az egyik október végén lesz kész, a másik november végén. A továbbiakról természetesen mindenkit értesítünk majd. Alapvetően megpróbáljuk kitölteni még azokat a foghíjakat, amelyek megvannak. Igen, elmondtam itt a internetes közvetítést, az archívumot. Néhányan visszatértünk az IMF valuta alap kérdésére is, és az IMF képviselőivel is egyeztetnünk kell. Klinz úr említette, hogy meg kell néznünk, hogy milyen minőségi jelzést tudnánk alkalmazni. Kíváncsi lennék a bizottság véleményére a parlamenti jogi szolgálata, illetve a szakbizottság jogi szolgálata nevében szeretném megkérni a bizottságot, hogy a VTO ügyéről is szóljon, és hogy milyen kölcsönösségi viszony van. Hogyha megnézzük a többi irányelvet, például a Solvency 2-es irányelvet, akkor az volt a jogi tanács, hogy tartsuk távol magunkat ettől a kölcsönhatási, megközel, kölcsönhatásos megközelítéstől. De most átadnám az elnökségnek a szót, utána a bizottságnak, utána pedig visszaadnám az előadónak a szót. Tehát körülbelül egy negyed óránk van, hogy ezt megbeszéljük Karlotta. Köszönöm. Köszönöm szépen, nekem nincs szükségem 15-20 percre. Nagyon érdekes volt hallgatni a mai vitát, eszmecserét. Elnézést kérek, hogy én sem voltam itt a vita elején. Most mindössze annyit szeretnék mondani, ami, amit fel, felvetett egy képviselő is, itt nevezetesen a az átláthatósággal kapcsolatosan a tanács és a parlamentet, illetően mi természetesen átláthatóak szeretnénk lenni, még akkor is, hogyha azt szeretné a tanács, hogy minél előbb lezárjuk ezt a témát, azért őszig dolgozunk rajta. Nagyon érdekes mm, a jelentéstervezet, amelyet a jelentéstevő készített elő, nagyon fontos aspektusokat tartalmaz, és remélem, hogy a parlamentál tovább is gyümölcsöző lesz az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, a, a dok, egy dokumentumot, amely ilyet a tanács dolgozott ki, megkaphatják a tagok, és igen, igen, itt arról van szó, hogy ez egy nyilvános dokumentum, úgyhogy megkaphatják a tagok sőt, hát az elnökséghez fordulhatnak, hogy e-mailen küldje el önöknek, vagy a honlapról le tudják tölteni. Elnök mondja, köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Pozitív megjegyzésem lenne az első. Közös pontjaink vannak a parlament és a tanács tagjának véleményével. Tehát ez nem volt meg a vita elején, de most azonosított néhány közös pontot. Úgy gondolom, hogy meg kell hallgatnunk majd az, internetes felszól, az interneten is a felszólalásokat. De most kevésbé komoly dolgokkal foglalkozom. Gozes úr jelentése tényleg a lényeges pontokra koncentrál. Ezen kívül szerintem nagyon jó kiinduló pontja annak a munkának, amelyet ezen a téren kell elvégeznünk. Két megjegyzésem lenne csupán, és szeretnék eh, válaszolni arra a kérdésre is, amelyet az elnök asszony tett fel. Tehát az összes megközelítés forma, amit láttunk, nagyon érdekes a bizottság számára. Fontos, hogy megvizsgáljuk ezeket, és nem csak gyakorlati szempontból, hiszen igazából nagyon nehéz a különféle üzleti modelleket megszabni, különféle szabályokat kialakítani részükre vagy hogy egy vagy kettő üzleti modellre koncentrálunk. Szerintem azért is fontos, mert politikai szempontok is vezérelnek. Meg kell nézni, hogy a ki huszak, amelyről szólt néhány tag, hogyan viszonyul és a dologhoz, és ezt is mindenképpen figyelembe kell vennünk. Tehát ez egy olyan dolog, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartanunk olyan megközelítést kell választanunk, amely a differenciálás alapján áll. Legyenek konkrét szabályok, és legyenek bizonyos üzleti modellekre bizonyos konkrét szabályok. Természetesen definiálnunk kell a modelleket, hiszen enélkül nem működne a dolog. Tehát le kell írnunk egy bizonyos tevékenységet le kell írnunk az üzleti modellek főbb ismérveit. Látom, hogy ez még nem elégséges. Megpróbáltunk differenciálni, és természetesen tovább kell differenciálnunk, hogyha ez szükséges annak érdekében, hogy elérjük közös célunkat, ami az, hogy működő jogalkotást végezzünk. a többi jogszabályjal, a többi irányelvvel kapcsolatban teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy megvan az átfedés kockázata. Ezt természetesen szeretnénk elkerülni, és szeretnénk eh, a meglévő jogszabályokat ezzel az újjal összehangolni. Éppen ezért már megvizsgáltuk, hogy milyen kölcsönhatás lehet a meglévő jogszabályokkal. Már dolgozunk is egy anyagon, amely véleményünk szerint jobb, mint amelyet eddig beterjesztettünk. Remélem, hogy a tanácsi kollégáknak is segít majd ez az új anyag. Remélem, hogy ebben az anyagban választ kapnak kérdéseikre, amelyek jogosan felmerültek a szakbizottság ülésén. Célunk itt ismét az, hogy elkerüljük az átfedéseket, de visszatérünk majd az eredetire, hogy fokhíjek se legyenek. Elküldjük azonnal a dokumentumot Reméljük, hogy mindenki elolvassa, és utána elgondolkozik rajta. Ami pedig a felügyeleti architektúrára vonatkozik, Szerintem még túl korai lenne itt konkrét kérdéseket feltenni. Szerintem még nem érett a helyzet abban a tekintetben, hogy megvizsgáljuk konkrétan a dolgot, még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a folyamat vége, de mindenképpen észszerű lenne ezt is mindig figyelembe venni, hiszen számos minden megváltozhat, az új ügynökség is segíthet, abban a tekintetben, hogy néhány témát megoldunk, amely felmerült a vita során. Végezetül pedig a harmadik országokról szólnék. Ez egy nagyon lényeges pont, és szerintem ma biztos, hogy nem találunk megoldást. De két percig szeretnék még szólni arról, hogy mi a bizottság szándéka ezen a területen. Különféle nézetek lehetnek, és elmondjuk, hogy miért nem tartjuk protekcionistának a dolgot javaslatunkat a belső piaci rendszerre helyeztük. Ez a alapunk, ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy megnéztünk számokat, megnéztünk kötelezettségeket, szabályokat, amelyek a menedzserekre vonatkoznak, akik az Európai Unióban rendelkeznek székhelyjel. Nyilván az európai alapokra is hatása van ennek. Tehát a EU-s menedzserekre vonatkozik elsősorban a szabály. Ami a harmadik országokra vonatkozik, megengednénk a harmadik országokból jövő menedzsereknek, hogy jöjjenek be az EU-ba, és piacra bocsássanak ugyanolyan feltételekkel különféle befektetési lehetőségeket. Tehát az EU-s alapok és menedzserek helyzetéhez hasonlóan ugyanazok a szabályok vonatkozanak. Tehát ezt nem tudjuk megtenni az irányelv, ezt az ekvivalencia ellenőrzésről tudjuk megoldani. Tehát szerintem egy nagyon egyszerű tervről van szó, és a lényeg az, hogy az európai és a külföldi termékeket és személyeket ugyanolyan feltételek alapján ítéljünk meg. Természetesen ennek még mellék hajtásai is lesznek, ezeknek pedig ugyanúgy vonatkozniuk kell az európai és a harmadik országok beli menedzserekre. Úgy gondolom, hogy egy kicsit megkönnyebbülhetünk, hiszen a javaslatot itt néhányan protekcionistának tartották, véleményünk szerint azonban nem az. Néhányan túl liberálisnak tartják, néhányan trójai lónak tartják. Általában a bizottság úgy gondolja ebben az ügyben, hogy megközelítettük az egyensúlyt. Elnézést kérek, hogyha valamit kihagytam. Természetesen mindenkinek mindig rendelkezésére állunk ez a múltban is így volt, tehát számíthatnak ránk, nem lopjuk el a folyamatot, és szeretnénk együttműködni minden érintettel. Köszönöm szépen. If, if, if I may. Köszönöm szépen, ha megengedik. Akkor majd a jogi szolgálatunknak a dokumentumát is elküldjük a e-mailen a tagoknak. Most pedig visszadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a parlamentben nagyon sokszor enfatikus szavakat használunk. A mai a kapcsolatosan azt mondhatjuk, hogy gazdag volt ez a vita, és nagyon sokan vettek részt rajta szeretném biztosítani a kollégákat arról, hogy nagyon rövid volt ugye a beszámolóm, úgyhogy ne ne sajnálják, hogy nem voltak itt olyan értelemben, hogy nem kell hosszú ideig ülniük majd az internet előtt, hogy megnézzék az én beszámolomat, és nem is szeretném most megismételni azt a rövid bevezetőmet. Nagyon sokat jegyzeteltem az eszmecsere során Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját. Már természetesen találkoztam velük és tárgyaltunk. Megpróbálunk majd együtt választ és megoldást találni azokra a kérdésekre, amelyeket felvetnek természetesen. Schmidt úrnak azt mondom, hogy mindenkit meghallgatok, aki eljön hozzám, a, annak ellenére, hogy kevés az idő, de nagyon sok sok emberrel találkozom. Elnök asszony, ugye lesz meghallgatás, aztán ott a hatástanulmány, nagyon sok információs elem van, amelyet majd beveszek a jelentéstervezetemben. Ha megengedik, nem lezárni szeretném az eszmecserét, hanem néhány megjegyzést tenni az elhangzottakkal kapcsolatosan. Először is sokan mondták azt, hogy szabályozá a szabályozásra szükség van senki nem mondhatja komolyan azt, hogy a szemét kosárba kell dobni ezt az irányelvet. Aztán sokan használták azt a szót, hogy koherencia. Aztán sokan azt mondták, hogy gyakorlatias, pragmatikus, hatékony szabályozásra van szükség. És a javaslat, amely előttünk áll, is azt kéri, hogy definiáljuk, pontosítsuk a szabályokat, és nézzük meg, hogy ezek a különböző alapok hogyan is kapcsolódhatnak az irányelv hatásköréhez. Ezek voltak a főbb definíciók, kifejezések, amelyekről itt hallottunk, és együtt majd megpróbáljuk felülvizsgálni ezt a szövegtervezetet. Elnök asszony, ön is elmondta azt, hogy vannak tapasztalataink, a szövegezéssel kapcsolatosan, de nagyon sajnálatos lenne, hogyha a bizottságtól csak tökéletes szövegeket kapnánk, és nem lenne semmi dolgunk. A parlamentnek az együtt döntési eljárás mindenképpen be kell tartania. És kedves Robert barátom, a tanács, a parlament szintén a saját rendelkezéseivel lép fel ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen!